Colleagues. Kedves kollégák, mindenkit szeretettel üdvözlök ma reggel. Mielőtt elkezdünk szavazni, szeretném bejelenteni, hogy egy román látogató ö, csoportunk van, és ö, van egy román parlamenti képviselő és újságírók is, Szeretettel üdvözlöm őket. Jó, és akkor majd, amikor megérkeznek, akkor üdvözöljük őket. Az első napi rendi pont szavazás Bradburn úr jelentéséről, az Unió regionális repülőtereinek és légiszolgáltatásainak jövőjéről szól a jelentés. Mindenkinek megvan a kártyája? Igen? ellenőrizzük. Na most akkor nézzük, hogy ezen a héten mennyi nem működik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. EPP jelenleg törvényesek. Maga az EPP és a néppárt is jogosan ül itt. Jó. Akkor a négyes kompromisszumos módosítóval kezdjük. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A regi 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 8 részenkénti szavazás következik. Első rész. Second part, the red. First part. Első rész mellett szavazunk, mellette ellene tartózkodás ellenőrizni szeretném. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43, Rubik úr, plusz két, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 44, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Reggie 3 részenként szavazunk, első rész. Words more attractive. Sorry, this, this part falls, falls because the amendment 47 was adopted. First part falls. So what about the second part? Second part we vote. The second part we vote on the... Akkor az első rész okafogyottá válik, mert elfogadtuk a 47-est, második részről szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 49. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Reggie Regi 5 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a regi 5-öt, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 50 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 51 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Akkor most már lezárhatom a szavazást? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 53 Tikau asszonytól, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 61, Marinescu mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kérem, egy kicsit magasabbra emeljék a kardjukat, különösen az enyémet. Figyelek, így csinálnak. 62 szasszoli mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64 Street mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most akkor az egész bekezdés 68 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. 68-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Na akkor most mi jön? A 66-os Lichtenberger asszonyé részenként, első rész urgency mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hetvenegy mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 72 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 73 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70 Bahur mellette ellene tartózkodás elfogadva. Regi 4 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 74 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Regi 6 részenként szavaztunk, az LPP e kérte, két részben, első rész, Building New Ones addig első rész, e, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasít. E, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 75 fogyottá válik. 76 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77 Jó, ott az olasz verzióról van szó, hogy értsék úgy, ahogy oda van írva. Considerando che i aeroporti, non szóval ezek mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetvennyolc mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82 Lichtenberger mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most jön a regi 7 és részenként szavazunk. Két rész van. Az első rész okafogyottá válik, tehát csak a második részről szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 93 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 99-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 95 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 100 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 106 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 103 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 104 mellette ellene tartózkodás azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 104-essel kapcsolatban. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 107 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 108 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 29 okofogyattá válik, 109 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28 okafogyottá válik, ha 105, az is okafogyottá válik, akkor 114 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 114-eset, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítottuk. 115 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 116 Rubix mellette, 116 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 116-ost, azt hiszem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 117 Lichtenberger mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 117-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 118 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 119 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 122 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 122-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 124 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 123 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Megnyitom a szavazást a 123-mal kapcsolatban, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 125, Rubik szúr mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 126 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 127 mellette ellene Nem, 126-ost nem fogadtuk el. 125-ös. Na, akkor a 127 es megint mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Azt hiszem elfogadtuk, de megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 128 együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Regi 10. Mindenki tudja, hol vagyunk? Nos, Regi 10, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Regi 11, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 127 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 138 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 143 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 144 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 145 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 148 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 150 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 150-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Na, ez is egyenlő, úgyhogy ez is elutasítva. 151 mellette, szasszoli féle, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 152 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 153 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 154 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor jön az egyes kompromisszum, szóbeli módosítással, amelyet az EPP kért. Ellene vagyok. Ezen szóbeli módosítás ellen vagyok. Can you say that again? Because I didn't ezt még egyszer elmondaná? Ellene vagyok ennen, ezen szóbeli módosításnak, nem is értjük, hogy egyáltalán ezt miért terjesztették be. To the oral amendment. Jó, tehát ellenvetése van. Jó, akkor a, az egyes kompromisszum a szóbeli módosítás nélkül, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. tizenkettő mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19 Lichtenberger mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Azt hiszem elutasítottuk, de megnyitom a szavazást a 19-essel kapcsolatban. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítottuk. 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27 mellette ellene tartózkodás ellenőrözzük a 27-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Megint csak egyenlő eredmény miatt legutasítva 30 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 32 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Jön a zárószavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 20, 39 mellette, 3 ellene nem volt tartózkodás, elfogadtok. Gratulálunk a jelentéstevőnek, Bedbón úrnak. Next. Where's the voting list Next is Mr. Kanchan. Következő jelentésünk, amiről szavazni kell a Kanchan jelentés. A versenyképesség és innovációs keretprogram létrehozásáról szóló 1639-2006 per EK határozott, valamint a transeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségű pénzügyi támogatás nyújtásának általános szabályról szóló rendelet módosítása. 19-es 20-asról szavazunk először közösen, mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 18 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 20-22 együtt, mell- van egy szobrémódosítás is, a 22-esnél van-e ellenvetés ezzel kapcsolatban? Ha nem, akkor a kettőről együtt a szóbelivel mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 4-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadt, ötös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, hatos mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, hetes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, egyes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, nyolcas mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 2 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Három, szóbeli módosítással, van ellenvetés, nincs, akkor szavazzunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 13, itt kiegészítés mellette, ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük. 13-ról szavazunk. Ez egy kiegészítés, megnyitom a szavazást. Everybody voted. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 14-es mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 15 mellette. Ellene. Tartózkodok. Ellenőrizzük a 15-ös géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Everybody voted, vote is closed. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. Lezáró szavazást, megnyitom a szavazást. Everybody voted. Mindenki szavazott? Everybody voted. Last... Mindenki szavazott, ez az utolsó esély. Lezárom a szavazást. 35 három arányban, három tartózkodással elfogadtuk. Gratulálunk Káncsán úrnak! Have we got the budget rapporteur here yet? Just checking on whether the general budget rapporteur ellenőrizzük, hogy megérkezett a költségvetés általános előadója. Hi, dude. Okay, colleagues, can I reconvene the meeting and welcome... Kedves kollégák, akkor kezdjük újra a munkát. Üdvözlöm Lavia urat, a, költségvet, a 2013 évi költségvetés általános előadója. Egyetlen dolgot tudok mondani Lavia úrnak, itt ahogy a mi bizottságunk, a Transport Bizottság valószínűleg az egyik legjobb bizottság az egész parlamentben, és hogy Minél több pénzt száll nekünk, annál barátságosabbak vagyunk. Kérem, hogy vázolja fel a helyzetet. Mi a helyzet a 2013-as általános költségvetése? Köszönöm szépen. Megköszönöm a kollégáknak a lehetőséget. És itt lehetek a szakbizottság előtt. Én vagyok a költségvetés általános előadója, és röviden felvázolnám, hogy pontosan hogy is alakul majd a költségvetés, mik az általános irányelveink. Sorry. <laughs> Valami történt? Eh, De nem gond. Tehát röviden megismételném a különböző szakbizottságokkal le fogok ülni rendszeresen, és eznek az a célja, hogy a kapcsolatunk közvetlen legyen, és mindenki úgy érezze, minden szakbizottság úgy érezze, hogy részt vesz a döntéshozatali döntéshozatali folyamatban, a költségvetéssel kapcsolatban. Mindenki tudja, hogy 2013 év, 2013 az utolsó éve a 2007-2013-as pénzügyi tervezési időszaknak. Több éves programokról van szó, és hát a tervezet is több éves, és ugye tudjuk, hogy az előirányzatok, az előirányzatokat a programozási időszak elején kell megtenni, és utána szokozatosan, ugye előbb-utóbb ki is kell ezeket fizetni. 2013-ban különösen sok kifizetés lesz majd a költségvetésben, és a Költségvetési Bizottságban tudjuk, hogy a kifizetési előirányzatok nőnek, hiszen egyre inkább, meg, egyre több program valósul meg, egyre több program ér el oda, hogy imáron kifizetési fázisba jut, tehát elég nagy a kifizetések arány, aránya. Bonyolult tehát a helyzet, sok tagállam nem érzi pontosan, hogy hogyan is működik a több éves költségvetés, a több éves pénzügyi terv, nem érzik pontosan, hogy hogyan lehet programozni a kifizetéseket, vagy hogyan kell ezeket. Elképzelhető, hogy hogy kicsit nehézkes lesz majd a kifizetéseket megfelelően programozni. Elég sok tagállam van, amely azt kér, amely 15 milliárd esetében azt kérte, hogy valamilyen mozgásteret kapjon. Múlt héten a Költségvetési Bizottságban a regionális politikákkal kapcsolatban meghallgattunk egy jelentést. Nagyon sok tagállam több hónapja már nem kap kifizetéseket, mert egyszerűen nincs elég pénz. Nos, ellátogatok tehát a szakbizottságokba 2013-as költségvetéssel kapcsolatban, és szeretném megismertetni a kollégákkal, hogy mi is a helyzet, milyen problémáink vannak a 2013-as évvel kapcsolatban, hogy definiáljuk ezt a 2013-as költségvetést irányelveket fogalmaztunk meg, ezek elég általános jellegűek. A szakbizottságok külön prioritásaihoz nem nyúltunk hozzá, persze, és azt gondolom, hogy az egész parlamentet be kell vonni abba a munkába, hogy az általános irányelveket meg tudjuk fogalmazni. A növekedés, és a foglalkoztatás a két legfőbb iránymutatásunk, de a növekedés, a gazdasági növekedés számos költségvetés sorhoz kapcsolódik, ezért kell együttműködni a, a, több, a legtöbb szakbizottságnak, és meg kell ismernem, mint általános költségvetésnek, hogy pontosan hogy állnak a különböző programok, hogy áll a végrehajtás, milyen általános stratégiát kell követni. Minden szakbizottság a parlamentben többet kér azon költségvetési sorok tekintetében, amelyekben ők illetékesek, amelyek az ő tevékenységükhez kapcsolódnak. Ugyanakkor, miután eléggé megszorításokkal terhelt a légkör. Ezért azt kérjük a szakbizottságoktól, hogy egyrészt limitálják a prioritásokat, állapítsák ezeket meg, és hát korlátozzák magukat. Nézzék meg az, hogy hol vannak olyan költségvetési sorok, ahol nem megfelelő a végrehajtás, vannak-e olyan költségvetési sorok, amelyek nem költenek megfelelően és ezáltal, hogyha látjuk, hogy pontosan hogy alakulnak a dolgok, mit lehet változtatni, mi az, ami nem működik, így ezáltal át lehetne struktúrálni az előírásokat, a kifizetéseket, meg kell nézni azt, hogy hol vannak negatív prioritások, és hol vannak pozitív prioritások, tehát nagyon komoly felelősségünk van, mint parlamentnek ebben a témában. Aztán van itt egy, más, van itt egy másik téma, amit ki szeretnék emelni, a különböző ö, kísérleti projektek, az előkészítési fázisról beszélek. Ez egy nagyon komoly prioritás, és a parlament hagyományosan foglalkozik ezzel. Erre mi egy, nekünk egy külön elképzelésük, útvonalunk van. Azt kérjük, hogy a különböző szakbizottságok mutassák be ezeket a kísérleti projekteket, vagy előkészítő, előkészítő programokat a Költségvetési Bizottságnak még májusig, így azt hiszem, hogy sokkal jobban lehet tervezni, és aztán a Költségvetési Bizottságban a végső csomagba csak azok kerülnek be, azok a előkészítési vagy előkészítő programok, vagy kísérleti projektek, amelyek végrehajthatóak. mostantól kezdve tehát a költségvetés sáig nagyon sok a dolgunk, egy egész utat kell bejárnunk. A bizottság április 25-én tesz majd egy javaslatot, ebben megjelöli majd a kifizetési előirányzatokat. A mi szakbizottságunk a Költségvetési Bizottság pedig majd kiértékeli ezt, megnézzük, hogy hogyan ennek fényében hogyan kell ütemezni a munkát az év végéig, hogy a parlamentben el tudjuk majd fogadni a költségvetés tervezetet. Thank you very much. Köszönöm szépen Lavia úrnak. Riké úr kért szó. Jazine, you're Meissner asszony összezavarodta, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Dominikot úgy ismerik, mint nagy költségvetési szakértőt. Én nem olyan régóta foglalkozok ezzel a témával, de most már én felelek. Ezért köszönöm szépen Lavia úrnak, hogy eljött hozzánk. Egy teljesen új eljárásról van most szó. Látom azt, hogy ami a költségvetést illeti, itt az Európai Parlament eléggé egységes, természetesen vannak általános érdekei az Európai Parlamentnek, amit a Költségvetési Szabizottság képvisel, és vannak a szabizottságban is saját érdekek, amit próbálunk előtte helyezni, ez egyértelmű. De összességében én úgy látom, hogy, és jónak tartom azt, hogy ezt ön bemutatta, egyértelmű az, hogy a tagállamok most csökkenteni akarják a pénzeket, egy stabil uniót szeretnénk, szeretnénk, hogyha jobb költségvetés lenne, hogyha csökkenteni akarunk, az nem igazán logikus, mert amit szeretnénk elérni az Európai Unióban, az a tagállamoknak az érdekét is szolgálja, és ezért az a feladatunk az Európai Parlament részéről, hogy a költségvetést megvédjük, azért, mert erre van szükségünk ahhoz, hogy tovább haladhassunk. Az Európai Unióban nem csak tagállamok vannak, sőt még lesz plusz egy új tagállam is, hanem van kompetenciák is a Lisszaboni szerződés értelmében, többet várnak tőlünk, ezért nem elfogadható az, hogy csökkenteni kell a pénzeket. Azt tudom, hogy nehéz, de itt össze kell tartanunk. Az, hogy pénzeket akarnak csökkenteni, erről már hallottunk, ezt főként a regió, regionális politika területén hallottuk, a közlekedési politika területén, az elmúlt tenté idején is beszéltek arról, hogy szeretnénk egy olyan elvet, ami use it or lose it angolul, tehát vagy használd fel, vagy elveszíted. Európában nem jó az, hogyha túlságosan sok terület van, amely soha nem fog el készülni, mert akkor nincsen európai többletértéke. Ezért úgy gondolom, hogy valamit mindenképpen figyelembe kell venni. Ma először találkoztunk ma reggel, az elnyekjelentéstevők is részt vettek ezen a találkozón, és utaltunk arra, hogy jó lenne az, hogyha az Európai Bizottság megmutatná azt, hogy holnap használják fel a pénzeket, annak érdekében, hogy láthassuk azt, hogy hogyan lehetne ezeket a pénzeket jobban felhasználni, és így ez használná az EU 2020-as stratégia érdekeit. A növekedés, a foglalkoztatás, ez nagyon fontos a szabadságok számára, és szeretnénk, hogyha a kísérleti projekteknél, az előkészítő intézkedéseknél a célok tekintetében egyetemű javaslatokat tehetnénk. Meg kell néznünk azt, hogy mit fog majd az Európai Bizottság javasolni, Szerintem akár csak a elmúlt évben most is azt fogják kérni, hogy a közlekedési ügynökségeknél csökkentsük az összegeket, és ezt egy szavazás által itt a szabizottságban ezt visszautasítottuk. Egy további pont, amit szeretnék megemlíteni, a Lisszaboni szerződés óta a turizmusra is kiterjed az illetékességi körünk, és ez idáig az illet, a turizmus területén csak előkészítő intézkedéseket tettünk, de nem volt igazi költségvetési sor itt. Szeretnénk itt egy egyértelmű költségvetési sort találni itt erre. A közlekedési szabadság részéről szerintem erre ehhez ragaszkodni kell, mert nincs annak értelme, hogyha van egy kompetenciánk, de minden évben koldulni kell a pénzt erre. A tengeri politika kapcsán sikerült egy saját költségvetési sort kapnunk, a turizmus kapcsán még dolgoznunk kell ezen. Számos projekt van még, ezeket nem akarom felsorolni, de még egy dolog van, ami fontos. A Collective Work Facility, Connecting Europe Facility. Erre már elkülönítettek pénzt, és tudjuk, hogy a tagállamok ezt is szeretnék lecsökkenteni. Ez egy olyan dolog, amely, amelyet én figyelemmel szeretnék kísérni, és mások is itt a szabizottságban, hiszen a kísérleti projekt már elindult ebben az évben és a jövő évben, és itt az európai pénzeket az EIB-n keresztül szeretnénk folyósítani, szeretnénk magánbefektetőket is, és reméljük, hogy hamarosan ez beindul az elkövetkező években. Szükség van pénzre ahhoz, hogy a Connecting Europe Facility-t elő lehessen készíteni. Ezzel kapcsolatban mindenképpen fogunk majd még felszólalni a szakbizottság részéről. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és remélem, hogy a költségvetési eljárás során a parlament jól együtt tud majd működni. Köszönöm. Thank you. Now for the people. Nagyon szépen köszönöm. Most jön akkor Ike úr az LPP e részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy eljött az előadónk. Ő e, az általános előadója a költségvetésnek, és nagyon fontos, hogy eljött, mert ez segít abban, hogy általános áttekintésünk legyen a költségvetésről, és aztán nyilvánvalóan a szakbizottságok majd szintén megfogalmazzák a véleményüket. Még néhány megjegyzésem lenne. Az elsőt már Gianni is mondta, tehát 15 milliárdról beszélt az új dolgok kifizetésére, és ez tulajdonképpen a 2011-es költségvetés kapacitását szabály, rendezi. Tehát ez azt jelenti, hogy a regionális politika területén befejezhetjük a különböző projekteket tulajdonképpen ez a kifizetés hiány a regionális politikák elvégzésével kapcsolatos, és a több éves költségvetési időszakban eléri az érettségét, tehát befejeződik. Tehát azok a szakpolitikák, amelyek felhasználják az összegeiket, azoknak vannak más témáik, azok, amelyek viszont nem használják fel, azoknak van, van problémájuk. Tehát a szakbizottságok annak tulajdonképpen nehéz a feladata, és ne felejtsük el, hogy ez a 15 milliárd késedelmes kifizetés, amely ugye a, a felhasználás hiánya miatt történik, és a 2012-es évet is terheli. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok költségvetését is érinti. Most a tagállamok, amelyek az előző években vissza kellett, hogy adjon a pénzeket, azok most a 2012-es költségvetéssel kapcsolatban nem igen hajlandók ilyet megtenni. A 2012-ös költségvetésben vannak eléggé feszes árrések, és ezek a kísérleti projektok, projektek és az előkészítő fellépések esetében elég nagy terhet jelentenek. Épp ezért ez nagyon, ká, nagyon sajnálatos, hogy a turizmus, amely egy új európai felede, feladat, csak ezen a két területen, tehát a kísérleti projektek és a felkészítő, előkészítő fellépések területén érvényesülhetnek. Tehát ezek a tematikus bizottságok, amelyek új feladatot látnak el, azok elég nehéz helyzetben vannak, és a, a turizmus költségvetésében nem eléggé jelentősen szerepelnek, és az előző két évben is nehéz helyzet volt. 2012-ben az az egyetlen a márs, a, tehát ár és a, a turizmus céljára, amely ugye egy új kompetencia a számunkra. Tehát olyan új szakpolitikák, amelyek ugye több éves költségvetésre épültek, ilyen nehéz helyzetben vannak. Az ügynökségek problémája a közlekedés területen, területén nagyon problémás, és a tanács szélkeresztjében is benne vannak és számunkra az új politika, mint a turizmus, és a végrehajtási politika, mint az ügynökségek, azok állandó változásban vannak, és épp ezért számunkra ez különösen káros. Aztán a közlekedésben a családoknak a részvétele ugye eléggé fontos, és ez azt jelenti, hogy a közlekedés területén ugye nagy az igény, a fogyasztás. És épp ezért Annyit mondanék a jelentéstevőnek, hogy osztjuk a parlamentnek a gondjait, elsősorban a növekedés és a foglalkoztatottság terén. A közlekedés az a 2000 20-as és az előző politikáknak egy fontos része. Az Unió GDP-nek több mint 10%-át adja a közlekedés és a turizmus. És itt a verseny nagyon jelentős szerepet játszik, és a jelenlegi költségvetési keretet úgy kellene lezárni, hogy eredményeket tudunk felmutatni, és a következő, tehát a 2020-as keretben e, elegendő költségvetést kellene biztosítani a közlekedésnek azért, hogy az a növekedés és a versenyképességet biztosítsa. Thank you very much. Köszönöm szépen, Robi asszony, az SND nevében. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm Lavia úrnak, hogy adott ide a közlekedési bizottságba. Azt hiszem, hogy nagyon jó ötlet az, hogy az összes szakbizottságba ellátogat, és hogy bevonja az összes szakbizottságot a az Európai Parlament és az Európai Unió költségvetésének kidolgozásába. Sokszor a szakbizottság ugye az egész év során foglalkozik a, az illetékes szakpolitikákkal, de sokszor elfelejtjük azt, hogy minden szakpolitikát meg kell támogatni, tehát finanszírozni kell. Csak akkor szoktunk arra emlékezni, csak akkor szokott eszünkbe jutni, hogy finanszírozás is kell, amikor a költségvetésről van szó. Nos, sokan a közlekedési tagbizottság, szakbizottság tagjai közül a költségvetési szakbizottságban is tagok magunk, és tudjuk, hogy ez az év nagyon nehéz lesz, különösen nehéz. Ahogy említette Lavia úr, 2013 a költségvetési tervezési időszak utolsó éve, nagyon sok program már a végére, vége felé közeledik, ezért plusz finanszírozás szükségeltetik hozzájuk, hiszen már nagyon megérettek ezek a programok, és 2011-es, 12-es évvel kapcsolatban késések vannak, tehát van 11 milliárd eurónyi ilyen késedelmes kifizetés, amit húzunk magunk után. 2012-re és valószínű, hogy kis pénzhiányjal szembesülünk, és ezért, ezért, és ezért kell majd költségvetési módosításokat kieszközölni év végén, ezekre lett már szükség. Az elkövetkezendő 7 évre is gondolnunk kell, és a tanács úgy döntött, hogy a megszorítások időszaka lesz ez most, Azt hiszem, hogy 200 milliárdos megszorítás, az elkövetkező 7 évre 200 milliárdos megszorítás tervez a tanács, ami több, mint ez egy évre első költségvetés, úgyhogy ki kell dolgoznunk, hogy mi lesz a parlament álláspontja, hiszen nehéz idők elé nézünk, bár érdekes idők elébe. Ami a visszakbizottságokat illeti, azt hiszem már ismeri, hogy pontosan mi a mi véleményünk erről az általános irányvonalakról már beszéltünk ma is, ebben eléggé együttető a vélemény, véleményünk. Tudj, e, néhány dolgot azért még említenék a 2013-as évvel kapcsolatban. Először is vannak olyan tevékenységek, fellépések, amelyekkel kapcsolatban nagyon kicsi a mozgásterünk, de az alapvető gondunk a kísérleti projektek és az előkészítő programok kérdése. Ugye meg kell nézni, hogy ezek a projektek vagy előkészítő programok működőképesek. Hát ettől függ az, hogy ezt követi-e valamilyen uh, szakpolitika, valamilyen külön fellépés. Éppen ezért itt azt hiszem keménynek kell lennünk az Európai Bizottság, Bizottságtól, hiszen nem akarunk két-három évente valami újdonsággal előállni, pusztán azért, hogy a régebbi projekteket elfelejtsük, és a szőnyeg alá söpörjük, nem erről van szó. Nagyon fontos lenne egyébként még a fenntartható turizmus idegenforgalom kérdése is, és ezért ugye nekünk kell kiállni a mi szakbizottságnak. Várjuk az Európai Bizottság április 25-i javaslatát, és a mi szakbizottságunk továbbra is kiáll azon értékek és elkezdések mellett az elkövetkezendő években. Elmúlt években képviseltünk Duran hogy következik a zöldektől, de előtte még a hamburgi látogatókat üdvözlöm, a Meissner asszony meghívottjai, üdvözlöm itt önöket, és remélem, hogy élvezik majd a rövid brüsszeli utukat. Mi azon a most azon a mellékes ügyről beszélünk, hogy hogyan is kell finanszírozni a szakpolitikákat. Úgyhogy üdvözlet még egyszer a hamburgiaknak, Dürön asszony zöldek. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozni szeretnék a kollégák megjegyzéséhez. Itt elsősorban, a, ugye most a költségvetést tárgyaljuk a, a szakbizottságban, és elsősorban a 15 milliárdos hiányról van szó, hogy milyen összegek állnak a rendelkezésükre, és tényleg ez egy ezek olyan kérdések, amikor a tanács bennünket minden, minden alkalommal túszként használ fel. A kifizetési késedelmek és a fogyasztás mind problémát jelentenek. Most amikor beszélünk a költségvetésnek a e, kidolgozásáról, elsősorban a tanácssal való három oldali e, tárgyalások során, a projekt e, kötvényeket felhasználják, akár arra, hogy még késlekedjenek a fizetéseket, tehát tulajdonképpen játékszerként használják fel de attól tartok, hogy a tanács azt a benyomást kelti, mint hogyha más kifizetések lehetőséget biztosítanának, és épp ezért állandóan késlekednek ezen kifizetésekkel. Figyeljünk arra is, hogy a közlekedés költségvetése ne úgy történjen, hogy amikor egy kicsit több van, akkor adnak egy keveset, és amikor meg nincsen, akkor pont a közlekedés fog az áldozat lenni. Ezért szeretnénk, hogyha az előző éveknek a költségvetéssel kapcsolatban pontos adatokat adnának, és a három éves időszaknak az utolsó időszakát, utolsó évét különösen beletennék ebbe a jelentésbe, különösen a következő költségvetésnek az előkészítése során lenne ez fontos. Tehát a jövőbeli pénzügyi keret szempontjából. Tehát tényleg együtt kell működni a tanácssal, azért, hogy biztosítsuk a költségvetési szempontjából, szempontból, hogy, párhuzamosságokat, hogy a párhuzamosságokat elkerüljük. Köszönöm szépen. Én arra szeretném korlátozni magamat, hogy annyit jegyezzek meg, hogy a szakbizottságban, amikor a 2013-as költségvetésről beszélünk, akkor arról beszéljünk, és ne olyan dolgokról, amelyeket mindannyian tudunk. Tehát a 2013-as időszakra a közlekedés területén a kísérleti projektek és az előkészítő fellépések területén nagyon jól tudjuk, hogy a kísérleti projektek azok tulajdonképpen mostoha gyerekek, amikor a megvalósításról van szó. A végrehajtó bizottságot nem akarom most itt befeketíteni, de hogyha két-három kísérleti projektről beszélünk, akkor tudnunk, tehát ezek között a turizmus és a közlekedés is szerepel, tehát meg kell vizsgálni, hogy ezeket tovább folytatjuk-e, vagy pedig nem, és új projekteket kell kidolgozni. Nagyon konzervatív módon gondolkodunk, nem szeretnénk a különböző összegeket, a kötelezettségvállalási összegeket korlátozni, és hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon fontos szerintünk a 2013-as évre, hogy a TNT finanszírozása lehetséges legyen, és az egységes európai e, égbolt és a Cézár rendszer e, e, számára is, és az egységes vállalkozás szempontjából is. Számunkra a konzervatívok számára ezek a kérdések mind nagyon fontosak. Vidánca úr, köszönöm szépen, elnök úr. Csak röviden szólok hozzá, mert Meissner asszonynal és Dominik Rikével teljes mértékben egyetértek. Egy dolgot szeretnék mondani. Idegenforgalom kérdését említették, és azt hiszem, hogy Lavia úr is ismeri ezt a problémát. Ahogy Dominik Riki említette, A szakbizottságunk a kis és középvállalatok versenyképességével kapcsolatban nem fogalmaz meg véleményt, az ITRE-nek a gazdája, és el kell mondanom azt is ezzel kapcsolatban, hogy ez a, ez a jelentés 131 millió euró, milliónyi euróval gazdálkodik, és ebben vannak olyan dolgok is, amik közvetlenül az idegenforgalomhoz kapcsolódnak. Nos, nem tudunk a, itt a közlekedési bizottságban erről a programról semmilyen véleményt megfogalmazni, tehát nincs erre lehetőségünk. Kérem, hogy adja át az ITRE szakbizottságnak az ebbéli véleményünket, és Hát jó lenne, hogyha ez a 131 millió euró valóban elérkezne a turizmushoz, ezt ne úgy lássuk, hogy ezt a 131 milliót 27 részre kell osztani, de azt gondolom, hogy az európai hozzáadott értéken rendelkező projekteknek mindenképpen adni kell ebből a 131 millióból, és a kis és, és a turizmusra foglalkozó kis és középvállalkozásokat mindenképpen ilyen módon kéne segíteni, Marinescu úr. Thank you, President. Köszönöm szépen. Elnök úr. Tisztelt elnök úr. Lehet, hogy nem csak a 2013-as, hanem a 2014-es költségvetés jelentéstevője is lesz, hiszen 2013-ban fognak arról ö, dönteni, hogyha nem sikerül elérni az MMF adatait, hogy a 2004-el kapcsolatban is döntenek. Ez nagyon fontos feladat ez, és nagyon nehéz feladat ez. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a novemberi tárgyalások során megvizsgáltuk a helyzetet, főként azt, hogy nincsenek kifizetési előirányzatok két okból kifolyólag. 1,2 milliárd euró hiányzott, és amiatt, hogy a tanács eh, nem volt halandó arra 500, azért, mert a tanács nem akart 500 milliót rendelkezésre bocsátani. Született egy jelentést is 2011-ben egy kiegészítő költségvetésre, és eh, most pontosan emiatt azért arra kell ügyelnünk, hogy azokat az ígéreteket, amiket akkor tettünk, azokat teljesítsük, vagyis azt, hogy a 2012-es készítő költségvetésről szóló tegyelások ne a 2013-as költségvetésről szóló tegyelásokkal együtt zaj menjenek végbe. Nagyon fontos az, hogy a költségvetés módosítását 2012-ben azokkal az összegekkel, amiket említettünk, egy, ez a módosítás még azelőtt történjen meg, hogy elkezdünk beszélni a 2013-as költségvetésről. A kollégák bizonyára tudják azt, hogy mik a prioritásaink itt a közlekedési szakbizottságban, a TNT, a TNT a hálózatok, a Galileo, az egységes európai légtér, ezek azok a programok, amelyekre mindenképpen a költségvetésből eszközöket kell folyósítani. Még egyszer szeretnék arra emlékeztetni, hogy nagyon fontos számomra az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy keményen tárgyaljunk, és a parlamentnek egységes álláspontot kell elfoglalnia. Hiszen ezek az eszközök irányadóak lesznek a 2014-es költségvetés szempontjából, és, és a prioritásainkat meg kell erősíteni majd egy szavazás által is. Elnök, mielőtt még Lavia úrnak megadna még egyszer a szót, engedjenek meg néhány szót a részemről is. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontosak a prioritások a közlekedés területén. Főként az új 2020-as stratégiát illetően nagyon gyakran mondjuk azt a szakbizottságban, hogyha szeretnénk növekedést, foglalkoztatást, akkor a közlekedés ideális helyzetben van ehhez. Nagyon sok alkalommal sokan tartanak ettől, de a válság rámutatott arra, hogy mennyire fontos, hogy még kritikusabbak legyünk ezen a területen, amikor az Európai Parlament stratégiai jelentéseket készít, a közlekedés csak három sort kap egy 120 oldalas dokumentumban, viszont most már egyre inkább elismernek bennünket, felismerik azt, hogy mennyire fontos a közlekedés és mit jelenthet ez a növekedés szempontjából, a foglalkoztatás szempontjából, és minden szempontjából, ami ebből fakad, infrastruktúra, stb. Tehát költségvetési szempontból, hogyha megvizsgáljuk a közlékedést, mindig azt vizsgáltak meg, hogy mennyit adtak ki az elkülönítés szempontjából. Én nagyon sokat foglalkoztam azzal a parlamentben, hogy meggyőzzem a költségvetési szakembereket, arról, hogy e, május 1-én kiadjuk a pénzt, má, má, más, május másodikán pedig elköltjük azt, ez nem így működik a közlekedésben, mindig e, biztosítani kell azt, hogy túlságosan, e, nem legyen túlságosan nagy a idő a pénzelköltések között. A Single Sky, a Tenté, a vasúti jelzőrendszerek, ezek fontosak itt van egy közös nevező, ez pedig a határokon átnyúló jelleg. A tenté projektek nagy kudarca az volt a múltban, hogy olyan tenté projektek voltak, amiket nemzeti megfontolások uraltak. Most már azt mondjuk, hogy ez fontos, és az fontos, hogy legyen egy tenté koncepció, ahol az európai érvek érvényesülnek, Engem nem érdekel az, hogy egy nemzeti rendszer kapjon támogatást egy tagállamon belül, hiszen ez nem hoz európai többletértéket. Amit én szeretnék látni, az az, hogy támogassák az olyan rendszereket, amely egyfajta európai többletértéket okoz, és határokon átnyúló a vasút. Egy jó példa erre 2012-ben még, még mindig nem tudunk határokon átnyúló vasúti közlekedést elérni, azért, mert másfajta az elektromos rendszer, vagy a jelzőrendszer különböző, és legtöbb esetben sajnos csak szörnyűséges, szűk látókörűség a nemzeti hatóságok részéről. Tehát ez egy terület, mindenképpen segítünk a Költségvetési szabadságnak abban, hogy a prioritás helyes legyen, hiszen ezt tudjuk megtenni a szabadság részéről. Utolsó pontként, csak azért, hogy egy kicsit felkabácsoljam az indulatokat, tudom, hogy csökkenteni akarták a mezőgazdasági költségvetést, akkor mindenki azon a infartus kapna ettől, de hogyha figyelembe vesszük azt, hogy 40%-át teszik ki az EU költségvetésnek a mezőgazdaság, és még mindig nem igazán piacorientált mezőgazdaság, amit látunk, még mindig hatékonytalanság és hatékonyság között ingadoznak. Úgy gondolom, hogy egy csodára lenne szükség, de hát én mindenképpen szeretném, hogyha ez a csoda bekövetkezne, de hát nem valószínű, hogy az én életemben ez be fog következni. Köszönöm. Lavia úr. Köszönöm. Ami az utolsó itt utalást illeti, a mezőgazdasági költségvetés. Hát úgy csinálok, mintha nem lennék tagja a mezőgazdasági bizottságnak, hanem menjünk tovább, haladjunk. Megköszönöm az észrevételeket, az ötleteket, elgondolásokat. Azt hiszem, hogy ezek nagyon sokat segítenek nekem abban, hogy fölmérjem a helyzetet, illetve hogy én magam is tovább gondoljam ezeket. Elnök úr említette a hozzászólásában, hogy a közlekedésben elkülönül a kötelezettségvállalások, illetve a kifizetések ideje. Nos, 207 milliárd eurónyi kifizetendő összegről van idén szó, Említettem, hogy nagyon sok kifizetést kell megtennünk idén, hiszen ez egy jövőre. Nagyon sok olyan program van, amelyik most jár le, ki kell fizetni. Ezen témával kapcsolatban parlamentként az Európai bizottság javaslatait támogatni kell. Azt, gondolunk, hogy, azt gondoljuk, hogy a idei évről szóló bizottsági javaslat realisztikus volt, ez reméljük, hogy ez lesz majd jövő évvel. A trilógus mandátumán keresztül remélem, hogy az önök prioritásait tudjuk követni, remélem, hogy időben meg tudjuk hozni, el tudjuk fogadni a költségvetést, ami megfelel majd a programozási időszak. Marinas úr említette, hogy a 2013-as költségvetés elég furcsa, mert végülis a 2013-as évet lehetne az előző időszakhoz is, vagy lehet az előző időszakhoz is kapcsolni, meg a következő időszakhoz is. Ugyanakkor azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy a több éves pénzügyi tervben meg legyen a helye ennek az évnek. A 2013-as eh, költségvetés végül is lehet a 2014-es eh, költségvetés is, egyszerűen csak az inflációval kell korrigálni, erről szól az előző, erről szólt a intézményközi megállapodás, amit az előző pénzügyi kerettel kapcsolatban kötöttünk. Nézzük a kísérleti projektek és, a, és az előkészítő tevékenységek kérdését. Most azt az elvet követjük, hogy még időben meg kell ismernünk azt, vagy meg kell tudnunk azt, hogy végrehajthatóak ezek a programok e, vagy sem. Aztán meg kell ismernünk az egyes költségvetési sorokban a marsokat. Egyébként, mint említettük, nem a legjobb a kép, a, nem a legjobb a helyzet a köt, ez egy, a kifizetési jelölni és a kötelezettségvállalási jelölni kérdésében ezt több államból is, államtól is jelezték, tagállamtól is. Aztán a turizmus kérdés, hogy a Lisszaboni szerződéssel ez megváltozott, egyre fontosabbá válik. Egyébként pedig vannak bizonyos kezdeményezéseink, amelyek már elindultak, kísérleti projektek, illetve előkészítő tevékenységek formájában ezeket támogatni kell. Számos prioritást neveztek meg, Single Sky, Galileo, Marco Polo, Tenték, stb. stb. Nos, ezek, ezen projekteket attól függően kell alakítani, tervezni, hogy a költségvetésből mekkora összeg elérhető. És objektíven kell ezeket a pro- programokat értékelni, meg kell nézni azt, hogy az önök prioritásait hogyan lehet a költségvetés lehetőségeikhez párosítani. És meg kell nézni azt is, hogy vannak-e negatív prioritások. Mindenki többet szeretne elérni, de vegyük figyelembe a kontextust is, ez pedig az, hogy megszorítások vannak, és válság van. A tanács sokszor azt mondja a tárgyalások végén, hogy a maximum, amennyit még engedélyezhet, az egy ekkora és ekkora százalékos ered, ö, növekedés. Nos, ezt nem tudjuk elfogadni idén, mert a tanácsnak is felelősséget kell vállalni, meg kell mondani azt, hogy hol akar megszorításokat tenni, hol akar elvenni, pontosan mely költségvetési sorok esetben. Nem lehet a parlamentre hárítani a felelősséget a megszorítások miatt, illetve hát a, költségvetések hiány, a költségvetés hiányossága miatt. Azt hiszem, hogy annak is van felelőssége, aki a megszorításokat teszi. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a bizottsághoz, és Biztos vagyok benne, hogy Meissner asszony, aki a költségvetés előadója, és a, az árnyék jelentős tevőik is ezen a folyamaton önnel e, együtt végig mennek. Köszönjük szépen. Akkor nézzük a következő napirendi pontot Márcsin Kievics úrnak a transeurópai energiafrustruktúrák és az 1364 per 2006-os EK határozat hatályán kívül helyezése. Nagyon szépen köszönjük. Kedves kollégák! E, transeuropejska sieć transportowa TENT. Niemniej jednak uważam, że... Köszönöm szépen. Nézzük, hogy az európai, e, transeurópai energetikai hálózatnak ilyen kihívásai vannak, de nem csak a tentéről van szó a mai napon, hanem a ten e is. Azt hiszem, hogy az egész gazdaság sokkal gyorsabban fejlődhet, hogyha megvannak ezek a transeurópai energetikai hálózatok. Nyilvánvaló az is, hogy a közlekedésnek jót tesz, hogyha megvannak ezek az infrastruktúrális hálózatok. Az Európai Bizottság új eljárás tervezett a prioritások megvalósítása tekintetében. Tavaly jelentettek meg egy nyilatkozatot a 2014-2020-as tervezési időszakról, és az Európai Hálózat finanszírozási eszköz létrehozásról van benne szó. Javasolják ebben a kiemelt energia-energia energiaközlekedés és digitális infrastruktúrák megvalósítását, ehhez 40 milliárd eurós egységes alapot szánnak, amelyből, amelyből 9,1 milliárdot fordítanának energiára. A TEN-E és TEN-T esetében úgy gondolom, hogy az administratív eljárásokat is ö, ö, egyszerűsíteni kell, tehát a engedélyek megadását, különböző energetikai és közlekedési hálózatok esetében. Úgy vélem, hogy az Európai Szakbizottság is támogatja ezeket a projekteket, ezeket a pán-európai projekteket. Aztán az Európába érkező nyersolajat és földgázat is vizsgáljuk, a gáz többféle módon érkezik az Európai Unióba, vezetékeken, illetve hajókon, nyásra esetében beszélhetünk arról is, hogy közúton is érkezik. Nos, az importált nyersolaj 80%-a tankhajókon érkezik az EU-ba, az új tagállamokban pedig 7,8%-kal fog megnőni a nyersolaj szükséglet. Egyre fontosabb az energiamixben tehát az a nyersolaj szerepe. Nagyon fontos, hogy az olajvezetékek megfelelőek legyenek, hogy el tudjuk látni Kelet-Európát. Elképzelhető az is, hogy zavarok állnak be a drusba olajvezetékkel kapcsolatban. Nos, meg kell nézni az alternatívákat a balti térségben, Törökországon keresztül történő szállítást. A balti tengert több száz a balti tengerem több száz hajó közlekedik, ebből nagyon nagy százalékuk olajszállító tankhajó. Hogyha csökkentjük ezen tankhajók számát, akkor azt hiszem, hogy csökkentjük a széndiokszid kibocsátást, és illetve az esetleges balesetek esetét. Oda kell figyelnünk természetesen a fenntartható energiaforrásokra is. Ezeket kell a jövőben népszerűsíteni, és gondolok most a regionális LNG terminálok szerepére is, tehát a cseppfolyós földgáz szerepére. És úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban a szükséges infrastruktúrákat ki kell alakítani, Fontos az is, hogy a különböző tagállami hálózatokat össze tudjuk kötni, terminálokat kell kialakítani az LNG terminálok esetében, illetve a sűrített gázok esetében. Ez rendkívül fontos számunkra. Aztán azokra a ter- területekre is oda kell figyelni, amelyek elszigeteltek energia szempontjából, a Balti tenger térségére is. Ezzel kapcsolatban nagyon sok elképzelés él, illetve nagyon sok ajánlást is megfogalmazok a jelentésben. Azt hiszem, hogy az illetékes hatóságokat arra kell bátorítani, hogy, hogy környezetvédelmi területen is átfogó engedélyeket adjanak ki a energiahálózatok esetében. Megfelelően kell felhasználni az Európában már, lé, már, Európában már létező vezetékek esetében jobban össze kell kötni a régi tagállamok és az új tagállamok hálózatait. Aztán a tankhajó forgalom által okozott környezeti katasztrófák potenciális kockázatát csökkenteni kell, a regionális LNG terminálok szerepét elő kell mozdítani, különös tekintettel a hajók üzemanyag vételezésére. A földgáz fenntartható energiaforrás szerepének előmozdításait szerepel az ajánlások között, illetve a piaci integráció folytatása és az energiapiacok elszigeteltségének felszámolása. Fontos még a szilárd és rugalmas nemzeti szállítási hálózatokra vonatkozó uniós célok támogatása is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és bármilyen kérdésre szívesen válaszol. Thank you, Mrs. Tikal, for the Köszönjük szépen, Tikal asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Árnyék jelentős tevőként néhány megjegyzésem lenne a bizottság javaslatával kapcsolatban. Az energia hálózatot modernizálni kell. És figyelembe kell venni. naturale. se... Mindenképpen arra kell ügyelnünk, hogy meglegyen a ellátási biztonság a gáz területén. Mindenképpen rugalmasságra van szükség a hálózat kapcsán, kell egyfajta tarolási képesség, és nagyobb kapacitásra van szükség a cseppfolyós gáz, illetve a komprimált gáz esetében. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy az Európai Bizottságnak van egy tanulmánya, amely kimutatta azt, hogy erre szükségünk lesz az elkövetkező időszakban 200 milliárd euróra van szükség 2020-ig arra, arra, hogy az európai energiahálózatokat ki lehessen fejleszteni. A 200 milliárdból 150-et az áramhálózatokra kell, a magas feszültségű hálózatokra kell szánni, de intelligens gázelosztási rendszerekre is szükség van. 70 milliárd eurót kell szánni a gázvezetékekre, ezek is magas nyomású vezetékek, és 2,5 milliárdot kell szánni a széndiokszid csökkentési intézkedésekre. Ez nagyon nagy befektetési összeg a 2012-2020-ig tartó időszakra. Valószínűleg az összegek tovább fognak még emelkedni. Ezért olyan politikára kell, van szükség, amely növeli a szolidaritást a tagállamok között, annak érdekében, hogy egy igazi belső piac jön létre, és a legtávolabb lévő területeket is el lehessen látni. Alternatív útvonalakra van szükség, jobban ki kell dolgozni az energiahatékonysági terveket annak érdekében, hogy tényleg ezek versenyképes legyenek a hagyományos energiahordozókkal. Szeretnék még röviden egy javaslatot tenni, és szeretnék arra utalni, hogy van egy olyan rendelet, amely a transeurópai hálózatok trans interoperabilitását szolgálja, új, megújuló energiaforrásokról is szó van, illetve arról is, hogy jobban össze lehessen kötni az energiahálózatokat. A rendelet egyértelmű prioritást szab 12 koridor és stratégiai projekt szempontjából a transeurópai hálózatok esetében, és 7 infrastruktúra kategóriát állít fel, amelyek közös érdekűek, legalábbis így definiálják őket. Végezetül szeretnék arra utalni, hogy a rendelet rendelkezik egy módszertannal és eljárással is, egy harmonizált költséganalízis tekintetében, főként a közös érdekű projektek esetében, itt főként a gázra és az áramra gondolok. Közösen kell támogatni ezeket a projekteket az Európai Unióval, illetve CRF eszközzel együtt. Szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy a szakbizottságunk szempontjából az a legfontosabb, hogy olyan szállításra koncentráljunk, amelyek kevésbé szennyezőek. Például az elektromos autókra, és ez is mértékben függ a hálózatoktól. Az energia, amit a megújuló energiaforrásokból nyerünk, azokat regionális vagy helyi szinten állítják elő, és annak érdekében, hogy az elektromos autókat támogatni tudjuk, és hogy a megújuló energiaforrások kapacitását kihasználjuk, nagyon fontos az, hogy legyen egyfajta kapcsolat az energiastruktúra, tehát az energiatermelés, az energia szállítás között, és a megfelelő járművek között, mint például az elektromos autók. Ebben az összefüggésben szeretnék a Fakáti tengeri térségre rámutatni, illetve ennek jelentőségére az energiaszállítás szempontjából. Annak érdekében, hogy az energiaszállítás biztonságát garantálni lehessen, az Európai Uniónak olyan politikát kell alkalmaznia, amely csökkenti a függőséget, új útvonalakra van szükség, és még egyszer emlékeztetnék a déli földgáz koridorra. A Nabucco kulcsfontosságú az Európai Unió számára, de a többi kisebb projekt is, mint például a gázvezeték, amely az Aurián keresztül vezet, és Törökország, Olaszország felé halad, Azerbajdzsán, Románián keresztül. Ez is nagyon fontos projekt, és tekintettel a Fekete-tengeri régió országára egy sokkal szorosabb együttműködésre van szükség. Még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos az európai nagy kikötők fejlesztése, új terminálokra van szükség, amelyek biztosítják a cseppfolyós gáz szállítását, illetve ezek tárolását, már csak azért is fontos ez, mert ez rendkívül lényeges az Európai Unió számára. Diversifikálni kell az energiaforrásokat, de a szállítási útvonalakat is. Nagy érdeklődéssel várom a kollégák módosítóit, és a jelentés készítőnek szeretnék még egyszer gratulálni a javaslatához. Köszönöm. Szépen köszönöm. Egy kicsit sajnos késlekedünk a beosztást illetően, Meissner asszony. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom a lemaradást behozni, hiszen sok minden már elmondott. Mert Kivécs úrnak gratulálok a jelentéséhez. Hasonló az a vita ahhoz, amit a költségvetés kapcsán hallhattunk. Az európai összekapcsolódási eszköz nagyon fontos az energiás és szélessel szempontjából is. Hallhattuk azt Tikao asszony részéről is, hogy a szállítás szempontjából nagyon fontos az energia infrastruktúra, és szeretnék arra utalni, hogy már azt is betervezték, hogy a vasúti infrastruktúrát alkalmazzák a energiaszállítás szempontjából, például a szélenergia szempontjából. Nem vagyok szakértője ennek a területnek, de Ottingertől már erről hallottam, sokkal több energiát termelnek most, újabb szélerőművek épülnek, az energiát innen szállítani kell, a már meglévő infrastruktúrát kell ehhez kihasználni, tehát egyfajta kombináció jönne így létre az energia, illetve a, száll- a közlekedési infrastruktúra között. Természetesen fontos az, és jónak tartom ezt a véleményben, hogy a lehető legtöbb szinergiát kialakítsuk általánosságban, nem kell mindent újra kiépíteni, nem szabad, hogy megkettőzzük a munkát, hiszen ez nagyon drága, hanem meg kell nézni ezt, hogyan lehet egységesíteni. Arról van szó, hogy támogassuk a belső piacot, a közlekedés, illetve az energiainfrastruktúra szempontjából. Ha visszatekintünk a költségvetésre, azért mondtam ezt el a költségvetés vita kapcsán is, azért beszéltem a európai összekapcsolódási eszközről és a kísérleti projektekről, mert nagyon kevés a pénz erre, kevés a pénz arra, hogy képítsük az infrastruktúrát, és hogyha a kísérleti projekt sikeres, akkor azzal további tapasztalatokat szerezhetünk. Nem igazán értem azt, vagy legalábbis nem értek ezzel azzal egyet, hogy korlátozni kéne a tankhajókkal történő olajszállítást. Természetesen le kell kerülni a környezet terhelését, de hogyha nincsen alternatív ezzel szemben, és függünk az olajtól, akkor nem mondhatjuk azt, hogy a tankhajóval történő szállítást leállítjuk. Marcin Kievics úr, arra kell törekednünk, ahogy Dominik eh, Riké is eh, elmondta eh, ezt, hogy egyfajta törvényi módosításra van szükség, például a dupla falú tankhajók esetében, ezért lenne fontos az, hogyha megnéznénk a vezetékeket. A vezetékek néha eresztenek, nem megfelelőek, erre ebbe kell befektetnünk, és e kell, ezt nem lehet mondani, hogy a tankhajókat nem engedélyezzük. A cseppfolyós gázzal kapcsolatos eh, infrastruktúrát jónak tartom, ez egy, a cseppfolyós gáz nagyon jó alternatív energiaforrás, ezt alkalmazhatjuk vannak olyan kikötők, amelyek már képítették az infrastruktúrát a gáz számára. Ez nem csak a hajók szempontjából környezetbarátabb, hanem sokkal jobb általánosságban. Nem csak a hajók tudják használni a cseppfolyós gázt, hanem más közlekedési eszközök is. Ezért fontos az, hogy ezen a területen is a mi részünkről javaslatokat tegyünk, annak érdekében, hogy előre léphessünk. Köszönöm szépen. Mr. Kramer. Kramer úr. Köszönöm szépen a jelentés készítőnek ezt a jelentést, és természetesen jó az, hogyha a csővezetékekre helyezzük át a szállítás tankhajókról. Nem lehet ezt mindig megtenni, de egy részt át lehet helyezni a csővezetékekre, ez sokkal környezetbarátabb, tehát üdvözlendő ez. A kérdés azonban az, hogy ki fogja ezt megfizetni, és két ö, nagy vezeték van, nem csak Európában, hanem a világon is, és nem hallottam volna azt, hogy szubvencióra lenne szükségük. Valamelyik azt mondja, hogy nálunk legyen, valamelyik azt mondja, hogy nálunk legyen, van olyan ország. A kérdés azonban az, hogy az Európai Uniónak részt kell ebben vennie, hogyha az ipar magától is el tudja ezt végezni. Az én teóriám az az, hogy sok pénzt keresnek az energiával, de mégiscsak arra kell törekedni, hogy központosítsunk ott, ahol lehet. Nem szabad elfelejteni a decentralizált energiaellátás sem. Például Németországban az energiafordulat után nagy vita volt arról, hogy most csak a nagy területű offshore vagy sivatag energiára koncentrálunk, vagy inkább elfelejtjük a decentralizálást. Én, nekem az a tézisem, hogy a nagy koncernek monopóliumot szeretnének Európában, és inkább egy központosított elképzeléssel dolgoznak, és ezért kell foglalkoznunk a decentralizációval is. A nagy projektekkel kapcsolatban a cseppfolyós gáz, az egy átmeneti technológia, hiszen azt szeretnénk, hogy százszázalékosan energia, megújuló energiaforrásokból szerezzük az energiát. A cseppfolyós gáz bizonyos időpontig elképzelhető. Utolsó pontom, és ezt Gesine Meissner is említette, a vasúti infrastruktúrát ki tudjuk használni erre. A vasúti infrastruktúra Európában eléggé sűrű, és a vezetékek, amelyek a nagy energia koncernekből indulnak, azok összeköthetőek az vasúti infrastruktúrával. Például a Deutsche Bahn ezt már felkínálta, nem igazán harapott rá senki, de a probléma az inkább az, hogy vannak olyan szakaszok, ahol közkézben van a szakasz, ezt össze lehetne kötni például a megújuló energiaforrásokkal, lehetne táplálni innen a középületeket, de ebbe a az kellene e, elindulni. Azt mondanám a jelentéstevőnek, hogy a, a vezetékek e, e, kapcsán ezt kössük össze a vasúti infrastruktúrával, ezt vegye bele Zéle úr. Az Európai Bizottság megfelelően lépett a több éves program keretében, tehát az európai eszköz keretében. De több irányban még nincs ez a rendszer összekötve, elsősorban Kelet-Európa, Közép-Kelet-Európa felé. Az energia területén is hasonló dolgokat láthatjuk. Épp ezért találom a bizottság javaslatát jönnek, jónak, és ezen kívül a jelentéstevő Márcsin Kievics úrnak a javaslatát. És az európai 12 és 15 közötti összeköthetést. Az olajvezetékeket illetően Szintén fontos az összekettetés, hiszen akkor a harmadik országok felé meg lenne az összekötetés. Manapság vasúton történik a, ez a szállítás, és ez veszélyt jelent a környezetre. Tehát fontos, hogy több olajvezetéket építsünk, de ez nem old meg minden problémát. A földgázzal kapcsolatban szükség van olyan terminálokra, amelyek a nem folyós gázok szállítására használ, és fontos a piacokra is koncentrálni, mert a, a gázpiac diversifikálása nem megy olyan könnyen. Hogyha ezeket a feltételeket nem tudjuk biztosítani, akkor nem lesz biztonság. Ausztriát illetően szintén el kell gondolkodni a megoldásról. Aztán az elektromos árammal kapcsolatban vannak olyan tagállamok, amelyek más piacokkal vannak kapcsolatban, nem, nem a Nordpullal például, Litvánia sem vesz ebben részt. Mi az oroszországi hálózathoz kapcsolódtunk, épp ezért a jövőt illetve itt is lépni kell. Köszönöm szépen. köszönöm szépen. Én árnyékjelentéstevő vagyok, mert ez egy olyan kérdés, amely nagyon érdekel. Két problémát szeretnék röviden érinteni ugyanis ez a lényege ennek a jelentésnek, és a már elvéget, elvégzett munkával kapcsolatban, tehát a CEF-fel elvégzett munkával kapcsolatban. Az energia téma az lényeges, tehát hogyha nincsen energia, akkor mindenféle tevékenység leáll. Ugyanakkor ezt a témát nem jelentésének megfelelően kezelik, pedig sok pénz áll rendelkezre, magán, magán pénz az energia területén, épp ezért nem törődnek annyira vele. Pedig hatalmas finanszírozási probléma ö, látszik az európai hozzáadott érték területén, ez pedig az elnök úrnak szívéhez közé, közel álló probléma. Nos, az energiaszállítás problémája nem az egyetlen probléma, a stratégiai összeköttetések, az egyik típusú energiáról a másikra való áttérés, és a többi, tehát mindezek hatalmas problémák. Tehát jelenleg láttuk, hogy a hozzászólók mondják, hogy nagyon fontos az összeköttetés az országok között, a különböző típusú energiék között, a biztonságnak a biztos, biztosítása között. Tehát az első probléma az, hogy az energiahálózatoknak a finanszírozása egy típusú energia szempontjából nagyon bőséges, másoknál pedig nem. Na most akkor Connecting Europe eszköznek az ötlete pont az, hogy ne legyen e, az energiahálózatokra pénz, tehát az összekötetésekre, stb. Ez hatalmas problémát jelent. 250-500 e, e, milliárdra van szükség, de ez nem csak a, magán piacokon szerezhető meg. Tehát ez a jövőt nagyon nehézé fogja tenni. Második megjegyzésem, mindig a, a hálózatok közötti szinergiáról van szó. hiszen ugyanabban a rendelkezésben beszélünk a szállításról és a többi problémáról. Én nem látok itt szinergiát, nagyon kevés a szinergia. Van egy kis szinergia az az energia szállítását illetően, de a hálózatok szinergiáját egyáltalán nem látom. Például a nagy feszültségű elektromás hálózatok a, a Washington való felhasználása az hatalmas problémákat mutat mert hogyha baleset van, akkor azonnal hatalmas problémák vannak. Tehát ezért nem látom itt a szinergiát. A nagy finanszírozási problémák lennek az energiai infrastruktúrákat illetően, tehát mindezekkel törődni kell. Jó, akkor Kuhnor végezetül. Ah, danke, Herr Präsident. Ah, herzlichen Dank an den Berichterstatter. Köszönöm szépen, és szeretnék köszönetet mondani Mácsinkievics úrnak a jelentését. Nem csak arról kell vitáznunk, hogy az infrastruktúrát hogyan tudnánk javítani Európában, hanem egyfajta stratégiai vitára van szükség. Arról kell beszélnünk, hogy Európa, mint gazdasági és kereskedelmi hely, hogyan lehet versenyképes a többi részével a világnak, hiszen hogyha az amerikaiakat vagy a dél-ázsiaiakat megnézzük, akkor ők sokkal tovább gondolkodnak. Ezért fontos az, hogy itt egyértelmű mert megmutatjuk azt, hogy Európa ellátási biztonsága hogyan néz ki a foszilis energiahordozókkal, törekedni kell az energiamixra, és a megújuló energiaforrások is nagyon fontos szerepet játszanak. Az infrastruktúra, amire szükség van ahhoz, hogy oda vegyük az energiát, ahova azt, eh, az szükséges. Ez a lényeges eh, pont, amivel foglalkoznunk kell. Persze az is fontos, hogy eh, hogyan tudják elfogadni az állampolgárok az ilyenfajta stratégiát. Csak azt tudom mondani, hogy magasabb szintre kell emelni mindezt, hiszen ez kötődik a közlekedési infrastruktúrához, a közúthoz, a vasúthoz, a légiutakhoz, a tengeri úthoz. Ezek részét képezik a gazdaságnak, és az energiaellátás, a vérkeringés tulajdonképpen. Amire az iparnak szüksége van az az, hogy a felhasználókat ez ezerekli az ipart és a felhasználókat, és ezért ebbe az irányba kell elterelni a vitát, meg kell vizsgálni azt, hogy ez a kritikai, kritikus infrastruktúra milyen mértékben hagy, hagyható meg közkézben. Nem kell mindent privatizálnunk, főként a kritikus infrastruktúrákat. Legyen verseny, de a döntő iparágak esetében el kell gondolkodnunk, hogy hogyan tudjuk megőrizni függetlenségünket. Commission, Mr. Momo. Köszönöm szépen, bizottság. Monomon úr. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon jó vitát hallottunk. És köszönöm szépen a jelentéstevőnek, Márcsin Kievics úrnak ezt a valóban pertinens véleményt, és hogy a, bizony, a parlament is hozzájárult ehhez a vitához. A jelentéssel kapcsolatban úgy látom, hogy egyet értünk a kulcsfontosságú kérdésekben, tehát a piacot össze kell kötni azért, hogy a megújuló energiák szállítását lehetővé tegye. Tehát a stratégiai célkitűzást tartjuk szem előtt. A jelenlegi energiarendszereket át kell alakítani úgy, hogy a jövőben Európát versenyképessé tehessük. Tehát azt hiszem, hogy egyelő módon, meg egyforma módon gondolkodunk. Szeretném hangsúlyozni a Márcsin Kivécs jelentés egyik fontos gondolatát, tehát a szinergiára van szükség a különböző ágazatok között, és ezért van az iránymutatás a közlekedés és az információ technológiai területeken. Tehát ez a Connecting Europe eszköz nagyon fontos, hogy a különböző infrastruktúrák egymással kapcsolatban lehessenek, össze lehessenek kapcsolni, össze lehessen kapcsolni őket. Tehát hogyan lehet a szinergiát kihasználni. A javaslatban is láthatjuk, hogy nagyobb társfinanszírozási arányt javaslunk a különböző ágazatokban lévő nehezebb projektek szempontjából. És a connecting eszköz, tehát az Európát összekapcsoló eszköz az egy ilyen javaslat. Még egy kérdés az olajjal kapcsolatban, és hogy Kelet és Nyugat-Európa között az összekötetés különösen fontos. Elsősorban a finomítók számára, akik egyelőre egyetlen olajforrástól függenek Épp ezért fontos az infrastruktúra iránymutatás. A legfontosabb az, hogy a, az ellátás biztonságát létre tudjuk hozni azért, hogy ezek a finomítók ne csak egyetlen ellátási forrástól függjenek. A kérdés az, hogy ki fizeti meg ezt az infrastruktúrát. Ez egy közös érdeklődésre számot tartható eh, projekt, épp ezért felgyorsított támogatásra eh, számíthatnak, de eh, ezek még mindig magáninfrastruktúrák, infrastruktúrák, és, de ugyanakkor minden piaci szereplő számára meg kell nyitni őket. Nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy ez a rendelet tervezet nem nagy változtatásokkal el lesz fogadva. Köszönjük. Márcsin Kievics úr, szeretne valamit hozzátenni? Köszönöm szépen. Egész röviden szeretnék csak reflektálni az elhangzottakra. Említettük, hogy az, a tenek esetében nem mindenhol vannak meg megfelelő összekeltetések, és a 2014-2020-as programozási időszakról van szó, tehát el kell mondani az, hogy a tagállamoknál ugye más, hogy más és más az energia, a politikas a tagállamoknál más a hagyomány, más hogy áll össze az energiamixük. Tehát minden attól függ, hogy egy-egy tagállam mire van beállva, mi a hagyomány, felmerül az a kérdés, hogy hol le, hogyan lehet um, vágányon, tehát vasúton szállítani az energiát, például propánbután gáz palackok formájában. Ez számos tagállam által használt megoldás. Aztán említették a földgáz termináló kérdését. Itt a bizonyos határértékeket kell tiszteletben tartani, illetve a fenntartható energiaforrások részvétele vagy megjelenése egy-egy tagállam energia mixében, szintén hagyomány kérdése, Németország élen jár ezen a tév, ebben a témában, hiszen nagyon nagy az aránya az energi- a megújuló energiaforrásoknak, és gyakorlatilag teljesen lemondott a e, nukleáris energiáról, az atomenergiáról. Tehát nagyon fontos, hogy befektessünk az energiába, de úgy tegyük ezt, úgy fektessünk az energia szektorba, hogy, hogy a környezetet tiszteletben tartjuk, és ez nem csak ránk vonatkozik, hanem nyilván a harmadik országokra is. Tehát a saját energiamixünket kell létrehozni, egy európai mixet. Egyébként pedig megköszönöm az összes elképzelést, elgondolást, ötletet. Most nem szeretnék mindenre visszatérni, ami elhangzott, nem szeretnék az összes részletre kitérni, de az árnyék jelentős tevőkkel megpróbáljuk majd úgy alakítani ezt a jelentést, hogy ez mindenki számára kielégítő legyen. Köszönöm. A módosító benyújtásának határideje április 11-e. Május 8-án fogunk a Tranban szavazni, az itt pedig júniusban, tehát még egyszer mondom, hogy április 11-e a módosító benyújtásának határideje. Köszönöm szépen. Utolsó ma délelőtti napi rendi pontunk az, az Európai Regionális Fejlesztési Alap hozzájárulása az Európai Területi Együttműködés célkötőzéséhez. Kolicek úr, mindössze fél óra van erre a témára, megadom a szót önnek, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem hiszem, hogy kell fél óra nekem. Legalábbis számomra nekem nem kell ehhez fél óra. <laughs> Dobře, já bych tedy přišel. Rendben. Akkor rátérek a témára, csehül fogok beszélni. Beszéltünk a hálózatokról, beszéltünk a politikákról. Az a jelentés, amit előkészítettem, a véleményem, egy kisebb fajta együttműködésre vonatkozik, regionális jellegű együttműködésre, de mellett nagyon fontos ez. Nagyon fontos ez a nagy hálózatok szempontjából, mert biztosítani kell azt, hogy legyen határokon átnyúló kapcsolat az alacsony feszültségű hálózatok között, és meg legyen a megfelelő kommunikáció. Emiatt nagyon fontos az, hogy biztosítani lehessen azt, hogy a létrejövő hálózat nem hat károsan az ott élőkre, mert hogyha ezt nem veszük figyelembe, akkor nincs értelme vitázni arról, amiről már Csinkievics úr beszélt. Erősteni kell az együttműködést és úgy gondolom, hogy sokkal inkább az eredményekre kell koncentrálnunk, csökkenteni kell a, az adminisztratív költségeket, ami általánosságban is fontos. És van még egy dolog, amit rendkívül hangsúlyozni kell, ez pedig az, hogy mindig azt kell követelnünk, hogy az Európai Tanács tájékoztasson bennünket arról, hogy ezek a politikák mennyire hatékonyak mert nem lehet az, hogy 7 évig van egy politika, soha nem vatkozunk be. Tehát mindenképpen egyfajta értékelésre szükség van. A javaslat kimondja, hogy bizonyos kérdésekre kell, kell koncentrálnunk, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos a közlekedés és a turizmus, és hogyha megnézzük a módosítókat, amiket elkészítettünk, akkor láthatjuk, hogy határokon átnyúló közlekedésről, kapcsolatokról van szó, beszélünk olyan iparágakról, amelyek nagymértékű csökkenést tapasztalhattak, tehát olyan ügyekről van egy szó, amit 8 éven keresztül már tárgyaltunk. Ezek olyan kérdések, amiket támogatnunk kell, mert ezek nagyon fontosak az európai régió kifejlesztése szempontjából. Az infrastruktúra további fejlesztését is támogatni kell, mert bizonyos területeken azt láthattuk, hogy nagyon sokan elhagyják ezeket a területeket, kis vállalkozások is nagyon fontosak a foglalkoztatás szempontjából, és nagyon fontos az, hogy az színvonal össze összehasonlítható legyen azokkal a területekkel, amelyekkel so, amelyek sokkal fejlettebbek. Szeretném, hogyha megvitatnánk néhány olyan kérdést, amelyről már beszéltünk a szakbizottságunkban. Szinergiára van szükség a regionális együttműködés és a mezőgazdaság között, főként koncentrálni kell arra, hogy javítani lehessen az infrastruktúrát, legyen az most falusi turizmus kapcsán, vagy bár más kapcsán, tehát mindenképpen arra kell törekedni, hogy ezeken a területeken elősegítsük az emberek fejlődését. Vít, abych byl zcela konkrétní, dnes třeba fókuszálni kell arra, hogy erősítsük az együttműködést. Számos projekt van a Csebajor határon, és ezek a, ezen projektek nagy része megvalósítható, és a programoknak mindenképpen figyelembe kell venniük a már meglévő projekteket. Köszönöm szépen, várom a megjegyzéseiket, és visszaadom a szót. Mr. Fidanza, PPA. E. Fidanza úr néppárt, köszönöm szépen, elnök úr. Tatarella urat helyettesítem, aki az árnyék jelentéstevő. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkát, öt módosítást dolgozott ki, azonban ezek annyira lényegtörő, lényegre törőek, úgyhogy mindenképpen hatással lesznek a témára. Pozitív az elbírálásunk, vagy a véleményünk erről az öt módosításról. A határon átnyúló együttműködés természetesen mi is bátorítjuk, a, hiszen ennek nagyon sok köze van a közlekedési és energiapolitik, illetve idegenforgalmi politikához. Aztán a kohéziós politika hatékonyságának elbírálásáról szóló bizottságot is fontosnak tartjuk. Azt gondolom, hogy a határon átnyúló turizmus kérdését nem csak a preambulaközdésben kéne föl tüntetni, hanem a cikkekben is, tehát magában a rendelet szövegében. És végezetül úgy véljük, hogy kicsit jobban kéne hangsúlyozni a különböző regionális különböző e- európai regionális fejlesztési alapok, vagy egyáltalán a regionális alapok közötti uh, szinergiára, az ezek közötti együttműködés átjárhatóságra, vannak aztán új határon átnyúló együttműködési projektek, amelyek már jó eredménnyel jártak, ezt is hangsúlyozni kéne. A régi szakbizottság, amely ennek a kérdésnek az illetékese, tehát a régi szakbizottság is nagyon konkrét módosításokkal fog valószínűleg előrukkolni, nem általánosságokat fog mondani, úgyhogy nagyon tetszik nekem éppen ezért a jelentéstevő hozzáállása, tehát hogy konkrét módosítások vannak, és nem túl bőveszély. Köszönöm. Mr. Liberacki for the... úr a szocialista frakció részéről. Nagyon szépen köszönöm, hölgyeim és uraim. Köszönöm. Megköszönöm én is a jelentéstevőnek a munkát. Arra néhány kérdésre szeretném a figyelmet felhívni. Ez a rendelet tervezet megfelel a várakozásainknak, hiszen a különböző egy regionális együttműködési programok közötti koordináció volt mindig is a célunk. Viszont ezen rendelettel nem több előirányzatunk lesz, hanem máshogy fogjuk a, a már rendelkezésre álló finanszírozást kezelni. Tehát a teljes költségvetésben erre a célra a rendelkezésre álló összeg nem változik meg. Gyakorlatilag ugyanaz az összeg, mint 2013-ban. nem lesznek teljesen újak az előírások, mint említettem, hanem új lesz a rendszer, új lesz a tagállamok na régiói közötti együttműködés hálózata vagy rendszer. Egyébként új témák is megjelennek, tehát más területeken, újabb területeken is együtt fog működni, fognak működni a, te, a régiók, és ezt azt hiszem, hogy kulcsa a sikernek. A tagállamok remélem, hogy lelkesek lesznek. Nézzük a 22-es pontot, a cégi tűzések kérdését. A kezdeményezések feladatait kell megszabnunk, nem csupán a tagállami kötelezettségeket vagy feladatokat, tehát pontosabban kell megfogalmazni azt, hogy pontosan mik a célkütűzések, aztán 37-es pont az egyes fejezet előtt a határon átnyúló régiók listája, a intervenció, az intervenciós ágazatok kérdése. Nos, azt gondolom, hogy az Európai Tanácsnak konzultálnia kell a parlamenttel ebben a kérdésben, tehát nem lehet csak úgy kijelölni a, a régiókat, a témákat, nem csak szakértőkkel kell konzultálni, hanem velünk is. Ez a rendelet azt gondolom, hogy teljes rendelet, nagyon nagy a szerepe a programozásnak, az értékelésnek, illetve az alapok kezelése is nagyon komoly hangsúlyt kap. Nos, mint említettem, nem változik meg a finanszírozás, hanem csak az összegek kezelése, és a tagállamoknak, tagállamok szembesülnek majd a megváltozott helyzettel. A rendelet azonban azt gondolom, hogy mindenképpen a frakció elvárásainak megfelelően alakul. Megköszönöm a jelentéstevő munkáját, és kész vagyok az együttműködéssel vele. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönjük, Liberacki úr. Nos, Foster asszony, Csesír megyéből, e, észak-nyugat e, e, Angliából, és tudják, hogy az észak-nyugat mindig fontos számunkra, tehát üdvözöljük ezt a delegációt. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Ugyasz úr. Nos, azt hiszem, hogy ma egy kicsit más szempontból beszélünk erről a kérdésről, mint általában szoktuk. Általában nagy kihívásokról beszélünk, nagy kapcsolódásokról, kapcsolódási pontokról, most pedig inkább kicsiben gondolkodunk. Az Európa területi együttműködés témájában az Európai Bizottság egy külön nyilatkozatot jelentetett meg, és pontosan ezért kell hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos a határon átnyúló együttműködés. Általános jellegű megjegyzéseim lennének a rendelettervezettel kapcsolatban. Az első az lenne, hogy bizonyos gondolatokat támogatnunk kell, amelyek már a régi Szakbizottságban is felmerültek. Az első ilyen az lenne, hogy kicsit fékezzük meg a nyilatkozat tartalmát. Ebben a bizottság olyan előfeltételeket tart, amely feltételeket teremt meg, amelyet azt hiszem, hogy előzetesen velünk kellett volna egyeztetni. Fontos ez a delegált aktusokkal kapcsolatban. Aztán egy pozitívum, örülünk a örülünk Kolicsek úr módosításainak, és köszönjük a munkát. Ezek a módosítások pontosan ilyen irányba haladnak, tehát hogy a bizottság hatalmát kicsit csökkentsék. A második dolog ezzel kapcsolatban az, hogy az igazgatást pontosan hogyan képzeljük el. A általános programozást össze kell hangolni a régió programozásával, és azt hiszem, hogy erre is mindenképpen oda kell figyelnünk. Ilyen értelemben a prioritások csekély volta, pozitív, tehát szerintem maximum négy prioritásra van szükség, és ez segít abban, hogy a határon átnyúló együttműködés prioritásait is csökkentsük. Az Interreg, Interreg programok esetében a 2000-2006-os időszakra nagyon általánosak voltak a célkütőzések, itt e, ezzel ellentétben sokkal konkrétabb, kisebb célokat, pontosabb célokat kell megfogalmaznunk. Tehát pontos prioritások, erre van szükség, és a programozási időszak végén mérni lehessen, hogy elértük-e a célkütőzéseket, vagy sem. Így a pénz el, elherdálását csökkentjük, nem véletlenszerűen osztjuk így el a pénzt. Még egy utolsó dolog, elhangzott már, de azt hiszem, hogy ezt nem lehet elégszer mondani. Az idegenforgalom, a nemzetközi idegenforgalom kérdése ez a fajta együtt, ezen fajta együttműködés szempontjából rendkívül fontos a, a, a idegenforgalom kérdése, és Fidanza úr megelőzött a gondolatom elmondásában, nem csak a preambulum bekezdésben, hanem magában a cikkekben kell szerepeltetni a turizmus szerepét, hiszen a turizmus nagyon nagyban hozzájárulhat a régiók fejlesztéséhez. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Nagyon szépen köszönjük, Kramer úr. Kolicek. Köszönöm szépen Kolicek úrnak a munkáját, és nagyon sok hangsúlyt helyezzünk a határokon átnyúló közlekedésre. Tudjuk, hogy az emberek 90%-a 50 kilométert szokott mozogni, és pontosan itt van a prioritás, viszont ez a prioritás szemben áll a pénzügyi valósággal. Tehát ezt kell javítanunk. Hogyha megnézzük Európa közlekedési térképét, akkor az elmúlt húsz évben semmi nem változott. Azok a hézakok, amik akkor voltak, még mindig fennállnak, és ezek mindegyike a határokon áll. Tehát nem igazán sikerült Európát összekötnünk, és eh, a régiók ehhez eh, tartoznak, hiszen a régiókkal lehetne leküzdeni az előítéleteket, megismernénk egymást, így lehetne összekötni Európát. Hadd mondjak egy példát. A 90-es évek elején 18 vasúti összekötetés volt Lengyelország és Németország között, később most már csak 10 van, igazából 50-nek kéne lenni, és pont az ellenkezője történt. A Berlin-Vroszláv szakasz területén most már csökkent a gyakorisággal vanatoknak. Viszont a gond az az, hogy um, itt ezen a szakaszon van egy olyan szakasz, ahol nincsen uh, elektromos ellátás ezen a szakaszon, és ez azt jelenti, hogy le kell cserélni a mozdonyokat. Ha megnézzük Stuttgart-Ulm szakaszt, ahol nincsen, uh, nem, nem nem játszik semmilyen szerepet a pénz, ott nem igazán hatékonyak a dolgok. Vagy például Szczecin Berlin. 5 kilométer lengyel oldalon, 25 kilométer német oldalon hiányzik. Az, hogy a, német a lengyelek azt mondják, hogy csak akkor építjük meg az 5 kilométert, hogyha a, a németek is megépítik az ő 25 kilométerüket, én ezt megértem, főként a baszlói tapasztalat után, tehát mindenképpen ezekre a megoldásokra kellene törekedni. Sok példát mondhatnék még, de ezt a kettőt ragadtam ki. A közlekedési infrastruktúra kapcsán ezt már többször említették, nem csak a közútra kell gondolnunk, hanem arra, hogy mi a fenntartható. A fenntarthatóságot elutasítottuk a szavazáson ma, de itt nem, a, nem fogjuk elérni a klímacélokat, hogyha nem vagyunk fenntarthatóak, és a turizmusnak is nagyon fontos szerepe van, és jó, hogy megemlíték ezt, hiszen ezt lehetne erősíteni azzal, hogy fenntartható turizmust alkalmazunk, hiszen a turizmus sok mindent szétrombolhat, figyelnünk kell, de Európában megvan a törekvés arra, hogy legyen ökoturizmus, fenntartható turizmus. Például a biciklis turizmus már 20 éve fellendülésben van, 20%-kal nő ez évente, fantasztikus brosúrák is vannak erről, tehát ki kell használni, és főként a távoli területeken Európában nem csak nyugati oldalon van így, keleti oldalon is lehetne például reklámozni a fantasztikus helyeket. Das passiert ja schon, wenn sich die Szlowaken, die Ö Például Szlovákiában is vannak hasonló projektek, Szlovákiában a szlovákoknak, az osztrákoknak össze lehetne ülni, hogy hogyan lehetne ezt kidolgozni. Tehát, ahogy mondtam, a hetes, hatos cikkben meg kell említeni a fenntartható közlekedést és fenntartható turizmust. Ezt kell pontosan megemlíteni a hatos cikkben. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük a bizottság részéről Petra asszony. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon érdekes volt ez a vata. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek is ezt a jó jelentést. És nyilvánvalóan üdvözöljük azt a tám- támogatást, amit az európai területű együttműködés irányában mutatta. hiszen ez nagyon fontos az európai területű növekedése szempontjából. Az infrastruktúrai beruházásokat illetően már mondtuk, hogy szeretnénk a rendelet megfogalmazását világosabbá tenni. Tehát azt, hogy nagyon fontos az együttműködés keretében az infrastruktúra is, hiszen valóban a határokon átnyúló, hiányzó összekapcsolás nagyon fontos kérdés, tehát foglalkozni kell vele. A turizmussal kapcsolatban Annyit mondanék, hogy a turizmus az témája állandóan felmerül a vitákban, ugyanis gazdasági szempontból ez egy fontos tényező. Számunkra is fontos, hogy ez hozzájáruljon az Európai 2020 eh, az intelligens eh, fejlődés, növekedés eh, témájához. A mi részünkről is nagyon fontos ez. Egyetértünk azzal is, hogy szükség van egy stratégiai jelentésre, tehát hogy felmérjük, hogy mit teszünk a kohéziós pénzekkel, és ezért a közös rendelkezésekkel foglalkozó rendelet azt mutatja, hogy a bizottság egy stratégiai jelentést készít el, tehát összefoglaljuk a különböző jelentéseket. Ez 2017-2019-ben lesz meg, és az éves előrehaladási jelentés szintén összefoglalja ezeket, és ezt is belevesszük. Még egy valami, amit említettek a vita során. Tehát, hogy szükség van arra, hogy a forrásokat koncentráljuk, és a finanszírozás, a támogatás ne legyen széttagolt mi is emellett tesszük le a vaksunkat, és ezért a tematikus koncentrációt támogatjuk, épp ezért csak kiválogatott prioritásokkal foglalkozunk, hiszen ez nagyon fontos kérdés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kolicek úr, végső hozzászólás. Nagyon szépen köszönöm. Szerintem nem szükséges semmit hozzáfőzni ahhoz, amit a kollégák mondtak, hiszen pozitívan reagáltak a javaslataimra. Azt hiszem, hogy ugyanabban az irányban folytatjuk a munkát, és az asszisztensünkkel, Krisztinával azt hiszem, hogy sikerül jó véleményt összeállítani. Az ütemterv is nagyon jó, tehát időben tudunk reagálni. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Az ütemterv függetlenül attól, hogy jó vagy rossz a következő, április 26 a módosítók benyújtásának a határideje. A május 30-án szavazunk róla ebben a szakbizottságban, és a regionális bizottságban júliusban szavaznak ö, róla. Tehát az első határidő április 26-a a módosítások benyújtásának határidája. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel lezárjuk a délelőtti ülés. Nem lesz koordinátorok ülése, vagy önök nem jönnek erre, mert hogy ez zárt ülés. Tehát ma délután találkozunk, amikor is egy eszmecserét folytatunk az Európai Összekapcsolódási Eszközről, itt az ITRÉ-vel együtt ülünk össze, tehát háromkor találkozunk. Most öt perc szünetet tartunk, és aztán kezdődik a koordinátorok ülése. Köszönöm.